Der Präsident! Az elnök. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák! Az elnök üdvözli önöket, és szeretné megnyitni a délutáni ülés, meg akkor is, hogyha nincs itt mindenki, de látom, hogy Jacques Barrault biztos is itt van, tehát biztos úr, bizottság alelnöke. Remélem, hogy a tanács is megjelenik. Tehát az ülést ezennel megnyitjuk. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét kiosztottuk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése? Nincsen. Akkor így elfogadjuk a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv után a közös vita között közik a guantamói fogvatartottak rabok, illetve a CIA által illegális szállítás és fogvatartása. a tanács nevében Alexander Vondra miniszter kér szót. So,